the president. <laughs> the sitting is resumed. Folytatjuk az ülést. Köszönöm. Első napirendi pont a bizottság nyilatkozata a gyermekgondozó intézmények, a barcelonai célok. Megadom a szót először Spidla biztos úrnak. Elnök asszony,